Cominciamo la sessione pomeridiana. Megkezdjük a délutáni ülést. Egy eszmecserét folytatunk. Az emberi jogok helyzete az afrikai országokban, a Karib-tengeri vidéken, a katonai megállapodást lejártat követően 17 évvel ezelőtt 2000 június 23-án került aláírásra ez a megállapodás. Három AKC ország jelenleg partnerségi megállapodásban van, van az Európai Unióval, ez is, is le fognak járni, úgyhogy nagyon fontosak ezek a megállapodások. A 9-es cikk 2 bekezdése a katonai megállapodásnak azt mondja, hogy kötelességek, nemzetközi feladatok állnak ezen országok előtt az emberi jogok területén, és ezeket tízben, tiszteletben tartják. Az emberi méltóság és az emberi jogok legitim jogai az egyéneknek. A felek vállalják azt, hogy az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását mindenhol támogatják, legyenek ezek kulturális, szociális, gazdasági, anyagi, egyéb jogok és ebben a kontextusban tiszteletben tartják a nők és férfiak egyenjogúságát. Az 86-os cikkben pedig az szerepel, hogy konzultációra van lehetőség a különleges körülmények esetén, illetve hogyha súlyosan sérülnek az emberi jogok. A konzultációk, ha nem hoznak megállapodás, vagy mindkét fél számára elfogadható megoldást, akkor az együttműködési megállapodást föl lehet függeszteni. Mindenek alapján tehát széles körű a kapcsolat az emberi jogi záradék, vagyis a katonai megállapodás emberi jogi záradéka és a partnerségi megállapodások között az EU és az afrikai államok, karabi és csendes óceáni országok közötti partnerségi megállapodások, tehát szoros kapcsolatban állnak. Emberi jogi klauzulákat tartalmaznak ezek a megállapodások, lényegi elemeit tartalmazza a kotonai megállapodásnak, valamint a konzultációs eljárás is tartalmazzák. Ugye, ahogy mondtam, a 96-os cikk tartalmazza ezt, amennyiben súlyosan sérülnek az emberi jogok. Föl kell tenni a kérdést, hogy mi történik majd a partnerségi megállapodásokkal, illetve az ideiglenes megállapodásokkal a katonai egyezmény lejártat követően, ugye erre 2020-ban fog sor kerülni. 2017-ben a DEVE és az INTA szakbizottság egy tanulmányt készítetett a gazdasági partnerségi megállapodások jövőjéről az emberi jogú záradékok tekintetében, mivel 2020-ban ez lejár. Oscar Mateusz Márten professzor vendégünk, nemzetközi kapcsolatok tanára és koordinátora. A tanulmányában a fegyveres konfliktusokra, a konfliktusokat követő béke folyamatokra, és különösen Nyugat-Afrikára koncentrált 2008-ban a Afrikai Ház díjat nyert a szubszaharai Afrikára vonatkozó legjobb tanulmány készítéséért. Meg is adom neki a szót, kérem, hogy mutassa be a véleményét erről a témáról. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Hölgyek és Urak, tisztelt képviselők! Ennek a beszámolónak a célja az emberi jogi helyzet feltérképezése az afrikai kontinensen a katonai egyezmény fényében, ahogy elhangzott. Az emberi jogok afrikai helyzete vizsgálatakor abból kell kiindulni, hogy el kell ismerni, hogy komplex és nagyon eltérő szociális, politikai, gazdasági helyzet jellemzi ezt a kontinenst. Afrika hátrahagyta azt a klisét, ami egységként mutatta be, ahol a szegénység uralkodik és háborús konfliktusok léteznek. Nagyon nagy átalakulás van jelen Afrikában mindenhol, nagyon sok ellentmondásokat és hatalmas kihívásokat mutatnak ezek a változások. A változások és az átalakulás kontextusában van egy tény, az afrikai fejlemények tekintetében nagyon fontosak a szociális mobilizációk. Több országban ez intenzív és növekvő módon jelentkezett az elmúlt években. Az úgynevezett arab tavasszal kapcsolatban is el kell mondani, hogy nagyon sok hullámban ez mozgalmakat indított több afrikai országban, ami felkészületlenül találta a nemzetközi médiát. Ebben a kontextusban három aspektus lehet megkülönböztetni, amelyek rendkívül fontosak az emberi jogok szempontjából. Az első az elnyomási igény, vagy próbálkozások a tüntetőkkel szemben, akik politikai nyitást és gazdasági szociális biztonságot követeltek. Aztán néhány kormány korlátozni vagy blokkolni kívánja az internethez való hozzáférést, hiszen nagyon fontos szerepet játszanak a mobiltelefonok, a közösségi hálók, az ilyen tüntetések szervezése során. Aztán azt is látnunk kell, hogy folyamatosan fejlődik és átalakul a társadalom ezekben az országokban, és egy új generáció kézzelfogható módon szeretné látni, hogy az emberi jogok minden dimenziója területén javulást érnek el. Elemezve az emberi jogok helyzetét, részletesen, országonként rendszeresen megjelennek jelentések, például a Human Rights Watch vagy az Amnesty International tollából én három kontextusról szeretnék beszámolni. Három olyan területről, ahol az emberi jogok helyzete különösen súlyos és aggályos jelenleg. Az első kontextus, amire szeretném felhívni a figyelmet, azokat az országokat jelenti, ahol fegyveres konfliktus van folyamatban. Ezek közül néhány esetben nagyon súlyos, például Burundiban, Közép-Afrikai Köztársaságban, Malin, Kongai Demokratikus Köztársaságban és az etióp területen, Ogadenben nagyon súlyosak ezek a konfliktusok. Öt olyan országról tudunk beszámolni, ahol annyira intenzívek a fegyveres harcok, és olyan súlyos módon sérülnek az emberi jogok, ami teljesen általánossá vált Dél-Szudán, a két csoportosulás megállapodás, ahol az új dél szudáni kormány megválasztásáról döntöttek, ez nem következett be, és a, a harcok folyamatosan fennállnak. Több százezer áldozata van már ennek a konfliktusnak, és rendkívül sok embernek kellett elhagyni a lakhelyét. Szudánban évek óta a fegyveres csoportok lépnek föl Darfur kelet, nyugati területén, Nigériában és a teljes csát folyó környékén a Boko Haram nagyon súlyos támadásokat hajtott végre. A nigériai kormány által vezetett militáris stratégia, amit nemzetközi szinten is támogatnak, korlátozta a csoportnak a tevékenységét, de új dinamikái alakultak ki a erőszakos cselekményeknek, és itt is rendkívüli módon sérülnek az emberi jogok. Szomália, Svabában a Svabab intenzifikálta fellépését, és a legnagyobb itt a halálos áldozatok száma Nigériához hasonlóan. És végül Libé, Libiában itt um, politikai megosztottság él, sok szereplő van a politikai porondon. Mindezen esetekben legalább három olyan aspektust meg kell vizsgálnunk, ami minden elemzés figyelembe kell, hogy vegyen. Az egyik, az emberi jogok legfőbb áldozatai a polgári lakosság köréből kerülnek ki, és különösen kiskorúak és nők esetén ez érvényes. Zaklatásnak, erőszakos cselekményeknek vannak kitéve Nigériában, ez különösen jelentős. A nemzetközi szereplők feladata, a kormányközi szervezetek feladata, a katonai segítségre koncentrálódott, a fegyveres felkelések esetén. És sokkal gyengébb például a diplomáciai vagy a szociális gazdasági segítség. A harmadik megjegyzés, hogy a konfliktusok középpontjában olyan politikai és szociális gazdasági követelések állnak, amelyeket minden konfliktus kezelőnek figyelembe kell vennie. Egy második országcsoport ahol az emberi jogokat meg kell, hogy vizsgáljuk, azok az országok, ahol súlyos a helyzet politikai szempontból, és ahol a ö, szociális ö, változtatási igények rendkívül jelentősek. Szeretnék hármat kiemelni ezekből a kontextusokból, mert különösen fontosak. Etiópiában annak ellenére, hogy nemrég szükségállapotot jelentettek be, és hogy be, bejelentették, hogy bezárnak egy fogoly központot, továbbra is sárba tiporják az emberi jogokat, súlyosan elnyomják az ellenzékieket, nagyon sok ember eltűnik, több emberi jogi szervezet hívta fel erre a figyelmet. A Kongói Demokratikus Köztársaságban az ország keleti részén intenzív mobilizációt lehet megfigyelni, és követelik az elnöki választása kírását. Az emberi jogok helyzete rosszabbra vált, csoportokkal, ellenzégiekkel, szociális ételekkel szemben egyre súlyosabbak a támadások. Eritrea több ezer fiatal menekül el minden hónapban, vagy hónapról hónapra a belső elnyomás, katonai elnyomás miatt, ami az ő csoportjukat érinti. Az úgynevezett sínai félszigeti út egy olyan úttá vált, ahol borzasztó bűncsekményeket követnek el. Nagyon aggályos ez a helyzet. Nagyon sokan, akik túlélik ezeket a támadásokat, folytatják az útjukat, és azt ezt követően sokszor visszaküldik őket a hazájukba. Például Ruandába is akár, ahol nagyon sok nemzetközi szervezet beszámolt az emberi jogok sérüléséről. Zimbabwe, Csád, Uganda, Ruanda, Kongai Köztársaság, Kenya, Kamerun. Ezekben az országokban az emberi jogi emberi jogok helyzete nagyon aggályos. Annak ellenére, hogy vannak különbségek, a politikai feszültség a transzvezális elemeket is felmutat. Ezek közül volt, amelyik már korábban is föllépett. A politikai vezetők továbbra is a hatalmat megkívánják tartani, és például az alkotmányváltoztatási szándékok, vagy pedig a választói bizottságok befolyásolása sok esetben fő célá vált azért, hogy kormányon tudjanak maradni ezek az erők. Második aspektus az ellenállás ezeknek az erőknek, illetve a korrupt gyakorlat elleni föllépés több ezer ember meneküléséhez vezetett, illetve sok tüntetéshez is, amit nagyon erős kézzel nyomnak el. Aztán, ahogy már említettem, az internet blokkolása napi gyakorlattá vált néhány kormány eh, így eh, próbálja elnyomni azokat a hangokat, amelyek felhívják a figyelmet az emberi jogok sérülésére. Figyelembe kell venni azoknak az országoknak a helyzetét is, ahol a nemzetközi szereplők eh, fellépése, kormányok, nemzetközi szervezetek, gyakorlatilag ez a fellépés hozzájárult az emberi jogok helyzetének a romlásához. Az úgynevezett földértékesítés például egy olyan jelenség, amit bizonyára ismernek. Sok nem kormány szervezet jelentés számol be erről a gyakorlatról, ami vel egy újfajta módon próbálják kizsákmányolni az afrikai kontinenset. A Global Land Project szerint 2005-2010 között 53 és 61 millió hektár közötti az a terület, amit a nemzetközi szervezetek befektetők megszereztek. Etiópiában, Nigériában, Sierra Leone-ban, Kamerunban, csak hogy néhány példát mondjuk, nagyon súlyos mértéket ölt ez a jelenség. A, így megfosztják a földtől a helyi közösségeket, megfosztják őket a munka lehetőségtől, a helyi rendőrség is föllép a befektetők érdekében, a közösségi vezetők, környezeti aktivisták hangját elfolytják és büntetlenül lehet ezeket megtenni, nem veszik figyelembe az érintett személyek és közösségek érdekeit. Egy második kérdés pedig a migráns politikával kapcsolódik Európa és más nyugati országok részéről, amilyen politikát folytatnak ezek, ország, ezek az országok és országcsoportok az afrikai kontinensről érkező migrációval kapcsolatban. Az utóbbi években nagyon sok szervezet felemelte a hangját, hogy mennyire súlyos a következménye az ilyenfajta szakpolitikának, mert a politikának a lényege az, hogy externalizálják a problémát, a határokat védjék, és nem foglalkoznak az emberi jogok valós helyzetével. Az Európai Uniós megállapodásoknak a lényege az, hogy a fejlesztési támogatásokat, a kereskedelmi megállapodásokat, vagy pedig a vízumliberalizációt és az Európai Unióval való kooperációt a migráns folyamat kontrolljához kötik. Nagyon sokszor gyakorlatilag pénzt ígérnek a kontrollért szembe, externalizálni kívánják a migráns folyamatok ellenőrzését, és a nemzetközi jogvédelmi kötelezettségeket is externalizálni kívánják. Vannak olyan emberi jogi szervezetek, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy a menekült jogot védeni kell, biztonságos utakat kell kialakítani a jelenlegi helyzet fényében. Még egy utolsó téma, ami aggályos, és nem kormányszervezetek felhívták erre a figyelmet. A fegyverexportról van szó, Európai Uniós tagállamokból történik ez a fegyverexport. Bizonyos szervezetek szerint 2015-ben az európai fegyverexport kétszeresére emelkedett a korábbi szinthez képest. Az afrikai kontinens esetében pedig folyamatos az elmúlt években a fegyvervásárlás, 2015 kezdve fokozódik, főleg az engedélyekhez kapcsolódik ez a kérdés. És így Észak-Afrikában egyre több fegyver érkezik, például a szubszaharai területre is 2012-től kezdve. Ezeken a területeken koncentrálódik az egész világban a legsúlyosabb fegyveres konfliktusok. A 1998-ban az Európai Unió elfogadott egy viselkedési kódexet, ami szerint meg kell vizsgálni, hogy ki a végső felhasználója a fegyvereknek, és hogy olyan országban nem lehet fegyvert exportálni, ahol nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. A végső felhasználó ország tekintetében a tagállamok vállalták, hogy nem engedik meg az olyan exportot, amelyek fegyveres konfliktusokat provokálnak, vagy tartanak fönn, vagy fokoznak a célországban. Végül, elnök úr, tisztelt képviselők, az afrikai kontinens véleményem szerint nagyon sok szociális, gazdasági, politikai folyamatot mutat fel. A legtöbb afrikai ország megállapodás megállapodás kötött olyan megállapodásokat, amelyeknek része az emberi jogok védelme. A megállapodásokhoz képest ellentmondásos a helyzet, a valóság. Hogyha megvizsgálunk néhány olyan afrikai országot, ahol előrelépés történik, vagy legalábbis eszközöket állítottak föl a jogok tiszteletben tartása érdekében. Nagyon sok más országban romlik, és ez aggályos az emberi jogok helyzete. Segíteni kell ezeket az országokat, hogy megtalálják azokat az utakat, azokat az eszközöket, amelyekkel garantálni tudják a lakosság számára az emberi jogokat. Ebben a tagállamoknak aktívan kell részt venniük. Hasonló módon az az elv és az a cél, hogy ne okozunk több kárt Afrikának. A Royal African Society felhívta a figyelmet arra, hogy bizonyos nemzetközi szakpolitikák milyen kárt okoztak Afrikának. Ez egy elkerülhetetlen feladat kell, hogy legyen, és természetesen ez együtt kell, hogy haladjon olyan stratégiákkal, politikákkal, amelyeknek a lényeg az emberi jogok tiszteletben tartása, és az afrikai társadalmak valós fejlődésének a támogatása. Köszönöm szépen! Köszönöm. És most uh, hallgassuk meg az LKS-t. a pánafrikai uh, kapcsolatok felelősét. Engedjék meg, hogy ezzel kezdjem. Elmondjam, az emberi uh, jogok kérdése továbbra is a kottonai keret megállapodáson belül marad. Uh, és az Európai Bizottság és a magas szintű képviselő szeretnék a kotonóban elért közösségi joganyagot megtartani. Az AKC partnereink megerősítették eh, eltökéltségüket legutóbbi miniszteri találkozón az elmúlt héten. Nagyon konstruktív mert eh, hát folytattunk a tagországokkal az alapvető szabadságjogokról, emberi jogokról, jogállamiságról, a az irányelv tervezetekről, amelyeket a kollégium december 12-én fogadott el. A rendelkezésekben a pártok, el, az érintett felek eltökélik magukat a demokrácia értékei mellett, a szabadságjogok mellett és a jogállamiság mellett. Az érintett felek ezeket az értékeket az ENSZ eh, kartája, a kartája elvek mentén határozzák meg. Fontos, hogy a lehetőségekhez eh, a társadalom minden tagja hozzáférjen, függetlenül etnikai, nemi, eh, korbeli hozzátartozásától függetlenül, illetve szexuális orientáltságától függetlenül vele tartozik eh, a rasszizmus elleni küzdelem, az idegengyűlölet elleni küzdelem és a dorencia. Fontosnak tartjuk a független eh, igazságszolgáltatást, jogsegélynyújtást és a párbeszédet eh, a régió fontos eh, emberjogi intézményeink keresztül szeretnénk erősíteni a nemzeti parlamentek, a civil társadalom és a helyi önkormányzatok bevonásával. Fel szeretném hívni a figyelmet azokra a pontokra, amelyekben Afrikára kell összpontosítani. Ez nem kimerítő lista. Az afrikai emberjogi karta a demokratikus elszásokról szóló karta fontos, hogy teljes mértékben megvalósításba kerüljön. A diszkrimináció ellenes küzdelem jegyében fontos, hogy mindenki ugyanolyan jogokkal éljen, és a diszkriminatív jellegű jogszabályokat megszüntessék. Halálbüntetés eltörtése, a kínzás ellen küzdelem szintén meghatározóak. Támogatjuk a pluralista társadalmakat, Similar objectives will be pursued in the Caribbean. A Karib-tenger térségében eh, és a csendes óceán térségében hasonló célokat tervezünk megvalósítani. Ami a politikai párbeszédet élet, szeretnénk, hogy a párbeszédet tovább vinnék a felek. A párbeszéd céljai a kölcsönös megértés, a kölcsönös érdekek támogatása lesz. Célunk a hatékonyabb együttműködés közös ügyekben, regionális, nemzeti és EU szinten a rendszeres koordinációval. A párbeszéd az új kezdeményezések eh, erősítését is jelenti. És végül nem utolsó sorban a párbeszéd rendszeres lesz, rugalmas, testre szabott módon, és teljes mértékben ki szeretnénk eh, aknázni a párbeszédeket eh, a nyolcas cikk értelmében is. Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie, onorevole. Köszönöm, Goránsz képviselő. Oui, merci, euh, monsieur le président. Je crois que... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos ez a téma, nemrég jöttem vissza egy ülésről, a bolgár soros elnökséggel találkoztam. Kotonai megállapodás is téma volt, sok dolgot mondtunk el, hol is tartunk. A csendes óceánbeli afrikai és kerültérséget illetően a devében volt lehetőség arra, a saját jelentést valósítsunk meg a nagy vonalak meghatározásában. Szeretnénk megerősíteni a parlamenti dimenziót, ahol emberjogi bizottság van a parlamentben, a ténymegállapítást, illetve egy másik, amely szankciókat teszi lehetővé. Ez egy katonai kudetá után. Nagyon fontos mobilizálni az energiát, a forrásokat. Két dologra gondolok. Egyrészt, ami a források mobilizálását illeti, a pénz. Nagyon fontos a jogi rendszer javítása, ez kormányzásbeli probléma, és nagyon fontos bizonyos témákat speciálisan tartozás vagy vallási hovatartozás alapján származás alapján. Fontos biztosítani azt, hogy az összes LKC tagországban a fiatal lányok, fiatal fiúk jogai is nagyon fontosak, és vannak olyan tagországok, ahol ez rögzített a jogat, és tapasztalataik vannak ebben a témában és fontos, hogy ők együttműködésben részt vegyenek, esetet lehet benyújtani panaszt. Fontos az aktív diplomácia szerepvállalás. Nem lehet a saját tagországainkban, és fontos, hogy országunk jobban jelen legyenek ezekben az országokban, hogyha van egy EU kompetenciával, döntéshozatai kompetenciával rendelkeznek. önök, hogy a bizottság képviselője, hogy az LKS adta választ arra, hogy az Afrikai Unió kartá érdektelennek maradni. Hát fontos, hogy olyan helyzetekre is reagáljunk, amelyek ugyan még nem zárultak fatális végkimen fontos, hogy a rendelkezések eh, mind tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Köszönöm. Új megközelítést, mert gyakorlatilag a módbeli hibákat fogjuk újra elkövetni. Másrészt eh, papíron nem ismételgethetjük ugyanazt a retorikát, aminek a tényekben nincs tükröződése, és ahol nincsenek elvárások a jogok területén. A következő lenne a kérdésem. Európában folyik a vita több opcióról 2020-at követően. A legjelentősebb egy többoldalú megállapodás, mondjuk egy ilyen átfogó megállapodás, amit regionális megállapodások követnének. Úgy tűnik, hogy ez adna választ leginkább, ez felelne meg leginkább az emberi jogi akinak. De ez elégséges? Nekünk képeseknek kell lennünk arra, hogy új záradékokat vezetünk be egy ilyenfajta megállapodásba. Először is két eh, elmélet olyan szabályokra van szükség, amelyek a kereskedelmi engedmények felfüggesztését lehetővé teszik, hogyha eklatás módon sértik az emberi jogokat. Másodszorban pedig a folyamatos monitorozás problémája is felmerül. Most adnék egy példát, mert a parlamentben erről úgy is fogunk vitázni. Marokkói kereskedelmi megállapodás a poliszárióval szemben ugye a halászati megállapodást bepanaszolták, és az Európai Bíróság részben nekik adott igazat, és a főügyész azt mondta, hogy a bizottság feladata az, hogy monitorozza a megállapodás hatását, még mielőtt lezárnák azt. Az a benyomásom, hogy ez meg fog ismétlődni a mezőgazdaság területén is, bár a bizottság átalakította, még nem ismerjük az új szöveget, az új marokkai megállapodást, minden esetre szerintem ugyanezt az utat fogja bejárni ez a dokumentum és a korábbihoz hasonlóan. A felmerül az a kérdés, hogy esetleg nem lenne szükség egy olyan klauzulára, ami egy állandó monitorozási eszközt vezetne be, és így még a megalapodás végrehajtása előtt meg lehetne nézni, hogy vannak-e problémák emberi jogi hatás tekintetében. Tudom, hogy ez egy nagy vitát nyit meg, mert van, aki azt mondja, hogy a politikának elsőbsége van a jogi aspektusokhoz képest. A bíróság legyen bíróság. Én viszont úgy gondolom, hogy ezek együtt kell, hogy érvényesüljenek. Meg kell határozni, hogy mi lehet a legjobb út annak elkerülésére, hogy aztán külön utat járjon a politika, és újra jogi beavatkozásra van szükség, és nem lehet végrehajtani a megállapodást, akkor súlyosabban merül fel a probléma. Tehát ez a kérdés. El tudunk képzelni, ellenőrizve a jelenlegi helyzetet, egy, egy innovációt, egy változást, ami lehetővé teszi, hogy tényleg középpontba kerüljön, és ne szoruljon háttérbe az emberi jog kérdése a katonához hasonló jövőbeni egyezmény esetén. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Értem a kérdéseket, és ön is hangsúlyozott néhány aspektust. Először is a kontextus nagyon eltérő, különböző. Nagyon nagyokat azt, hogy a jelentős a szociális forrongás. Sok országban a lakosság kimegy az utcára, protestálható szociális-gazdasági fejleményt kívánnak. Tehát egy újabb elnyomási hullámot generál ez, az internet helyzet és változott. Európa már nem az egyetlen szereplő, a nyugati országok bilaterálisan a kontinens vagy gerjesztőebbek, amikor Kína kínálja ezeket. Szerintem ez nem kell, hogy ahhoz vezessen, hogy a tagállamok igény rendkívül át fog alakulni, kétszerese lesz a lakossága, és az urbanizáció is nagyon gyors, amit soha nem látunk más térségekben, és mutatja azt, hogy sokszor európai tagállamok, európai cégek gyakorlata venni az egyezménybe valamilyen módon a katonai egyezmény megújítása során. Köszönöm. Megállapodásban is megtartanánk, és a 95-ös cikke lehetővé teszi az olyan helyzetekben való reagálást, ahol a nehézséget párbeszéddel nem lehet megoldani. Tehát van lehetőség szankciókra az elmúlt években. Az Európai Unió több alkalommal élt, hogy második alkalommal került erre sor, tehát a rendelkezések megvannak, tehát fontos, hogy ezeket alkalmazni lehessen. A kotonói szöveg tökéletes, úgy, mint a korábbi Német Demokratikus Köztársaság alkotmányának szöveg, hogy ne maradjanak halottak ezek a megállapodások, és csak aláírjuk őket, de nem tudjuk őket megvalósítani. Én garantálhatom, hogy semmi olyan szándék nincsen, hogy csökkentsük a jelenlegi kötelezettségvállalásokat az emberi jogsértések kapcsán a kotonó megállapodás utáni időszakban mondtak el, illetve az Európai Parlament, valamint a főképviselő asszony is ugyanezt a álláspontot. Bene, ma credo che concordiamo. Rendben, úgy gondolom, hogy egy dologban egyetértünk, hogy annak nincs értelme, hogy van egy szép autónk, és ben van, és az AKC közti kapcsolat, most konkrétan Afrikáról beszélünk, kapcsolat területén azok a jogok, amelyek fontosak, amelyeket fontosaknak tartunk, hát ezek kapcsolatban, ezek tiszteletben tartását elvárhassuk. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött erre az eszmecserére, és így... Possiamo. Rendben, akkor kezdjük meg ezt a workshopot. Az emberi jogok fogalmának kiterjesztése, jogok előmozítására és védelmére gyakorolt hatás. Szeretném üdvözölni a marokkói parlamentből érkezett csoportot, akik tanulmányúton járnak itt Brüsszelben. Ezt a DEG szervezte, és részt vesznek most a DROA ülésén, különösen a emberi jogi elvek kiterjesztésére vonatkozó workshopot fogják követni. Üdvözlöm őket! Abból az aspektusból szeretnék kiindulni, hogy az emberi jogok kiterjesztésére. Az emberi jogok koncepciója az elmúlt évtizedekben jelentősen változott, többféle módon bővült ki, új fajta dimenziók merültek föl, új elemek merültek föl. A külső kapcsolatok terén, az Európai Unió külső kapcsolatai területén a gazdasági, szociális, kulturális jogok egyre nagyobb jelentőséggel bírnak, és a jogok dimenzióját sok tervezési szektorban, sok új szektorban most már figyelembe vesszük. Új jogi eszközökről van szó, és új eljárásokról nemzetközi szinten is. Példa az ensz belül, hogy vita folyik egy gazdálkodói és a vidéken dolgozó emberek jogaira vonatkozó nyilatkozat, vagy pedig ha gondoljunk arra, hogy a vállalkozásoknál és az emberi jogokkal kapcsolatban nyilatkozatot kell tenni. Mindig nagyon sokszor főszereplői vagyunk ennek a bővítésnek. Az Európai Parlament több állásfoglalásban hangsúlyozta azt, hogy a jogok dimenziói nem feloszthatóak. Ugyanakkor a közvitában a pozíciók szkeptikusabbak voltak. Felmerül a félelme annak, hogy a jogok bővülésével kicsit felhigítjuk a koncepciót. A mai workshop azért jött létre, mert nyílt, tisztességes, hiteles vitát szeretnénk lefolytatni a jogok bővülésének a aspektusairól, és nem elméleti szinten kívánjuk lefolytatni ezt a vitát, hanem azt kívánjuk megvizsgálni, hogy például az emberi jogok sértése áldozataira milyen hatással van mindez. Két elméleti szakembert hívtunk meg, akik elkészítettek írásban egy beszámolót, ezt a dossziéban meg is találják, két nem kormányszerv képviselője is itt ül velünk, akiknek eltér a tapasztalata a tekintetben, hogy az emberi jogok bővülése hogyan hat az ő munkájukra és itt van az LKS képviselője is, aki választ tud adni, illetve meg tudja védeni az Európai Unió koncepcióit ilyen alapvető kérdésekben. Ellentmondásos jellegű ez a téma, és ezért a szeminárium, a workshop formáját választottuk, ezért hozzá lehet majd szólni a kérdésekhez nem csak a képviselők, hanem más részvevők is hozzászólhatnak. A workshop eredményeit egy jelentésben fogjuk összefoglalni, úgyhogy már is átadnám a szót, illetve bemutatnám majd egymás követően a vendégeket. Most a szakértőkkel kezdeném. Rosa Friedmannal kezdem, aki a Reading Egyetemen az emberi jogok és a globális konfliktusok témával foglalkozik. Friedman asszony ENSZ kutatásokat végez, foglalkozik emberi jogi szervezetekkel, nemzetközi jogi kérdésekkel, az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos felelősségre vonással is, olyan esetben, amikor ezt ENSZ tagok vagy ENSZ szereplők követik el, továbbá a nemzetközi jogi kérdésekkel, nemzetközi kapcsolatokkal is foglalkozik. Önnek adom meg először a szót, tessék! Thank you very much, and thank you for inviting me here today. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak, hogy beszéljek az emberi jogok kibővítéséről, és hogy ennek milyen és ezek a rettenetes tettek, amiket a második világháborúban náci Németország elkövetett, erre emlékezünk. Ez eredményezte az ENSZ létrehozását, tulajdonképpen az EU létrehozását, és az, hogy minden egyén alapvető jogait védeni kell, a faj, vallási, nemhez való, vagy hovatartozás né, né, figyelembevétele nélkül. Az nemzetközi emberi jogi jogszabályok és mechanizmusok egy nagyon fontos módszert jelentenek az emberi jogsértések elleni fellépésre. Az emberi jogi jogvédő mechanizmusok részét képezik az összes állam jogrendjének. Az emberi jogok középpontjában az egyén áll, akinek az alapvető jogait veszélyeztetik vagy sértik meg. Bármilyen változás, reform vagy kiterjesztés ezeknek a jogoknak csak akkor lehet legitimnek tekinthető, hogyha javítják vagy erősítik az alapvető emberi jogokat minden egyén számára. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának elfogadása óta erősödtek az emberi jogok. Egyre több mechanizmussal eh, tudjuk védeni, erősíteni az emberi jogokat. Sok bírósági döntés is eh, alátámasztja ezt. Marginalizált vagy különösen kiszolgáltatott csoportok különös él, védelmet élveznek. Mindennek sok volt a pozitív hatása, jobban megértjük és tovább tudtuk fejleszteni az alapvető emberi jogokat, kialakultak a módszerek, amelyeknek a segítségével nemzeti szinten is lehetett a jogi védelmet erősíteni. De az emberi jogok eh, eh, kiterjesztésének negatív hatásai is eh, vannak. Hogyha például új emberi jogi mechanizmusokat hozunk létre olyan területeken, amelyek túlmutatnak az, egy, az egyetemes jogok nyilatkozatában lefektetett alapvető jogoknak. A negatív kiterjesztésről beszélhetünk akkor is, hogyha az egyéneken és csoporton túlmenően az ilyen jogok birtokosait kitúlzottan kiterjesztjük. Még egy lehetőség, ami veszélyeztetheti az emberi jogok rendszerét, ha már aláássuk a jelenleg már meggyökerezett emberi jogokat hogyha megpróbáljuk igazolni az emberi jogsértéseket, például a szólás szabadság megsértését, nem lehet hatékony, hogyha a, ilyen túlzott kiterjesztéssel esetleg alássuk vagy gyengítjük az emberi jogok rendszerét. Tulajdonképpen egy szinopszisa ez egy előadásnak, amit most hallanak az emberi jogok kiterjesztéséről. Én inkább most néhány pozitív hatásról szólnék, és a jogok bővítésének a negatív hatásaira most majd később térnék ki. Kulcsfontosságú megértenünk azt, hogy van egy sor olyan állam, akik alá akarják ásni az emberi jogi védelmet. Az emberi jogok nemzetközi rendszerét kormányközi folyamatok mozdítják előre. Az államok hogyha megpróbálják alásni az emberi jogvédelmet, arra jogvédők reagálnak. Az államok szemben sok minden az motiválja, hogy erősítsék az emberi jogokat, és mindig vannak olyan csoportok, akik veszélyeztetik a jogok kibővítését. That core group of states has the az országoknak ez a csoportja az ENSZ programjait hajtja végre, különböző elszámoltathatósági mechanizmusokra figyelve a végső céljuk az, hogy a polgári és emberi jogokat olyan módon csorbítsák és gyengítsék, hogy a saját államukon kívül senki másnak ne lehessen ennek hatása, és végsősorban az egész emberi jogi paradigmát alássák ezek az országok. Gyakran ezeknek az államoknak az a célja, hogy az emberi jogsértések terén ők a legsúlyosabb jogsértések elkövetői. És még három témával szeretnék foglalkozni. Az egyik a jogok kategóriája. Az egyetemes nyilatkozat két nagy kategóriát ismer, eh, polgári politikai jogok, illetve eh, kulturális eh, jogok. Ezen a jogok között sok a kapcsolat, de nem lehet jogi jogszabályokkal mind a két kategóriát egy, egyformán védeni. Most nem kívánok kitérni a részletekre. Az értemes nyilatkozatban felsorolt jogok alapvető jogok, függetlenül attól, hogy milyen kategóriába soroljuk őket, vagy milyen nemzeti vagy nemzetközi mechanizmusokkal védjük őket. Vannak emellett a harmadik generációs jogok, és ezeknek a léte veszélyeztetheti az egész emberi jogi, jogok eh, rendszerét. Van, akik tudatosan erre használják fel ezeket a jogokat. Például, amikor államok olyan új területeket vezetnek be, amelyek nem ide tartoznának, vagy amikor különböző entitásokat jogbirtokosoknak deklarálnak a, még a béke, a biztonság, és beleférhet szerintük az alapvető jogokba. De ezeket nem lehet védeni a hagyományos emberégi mechanizmusokkal, hanem olyan konkrét, ezekre a területekre szabott mechanizmusokra van szükség. És ha bíróság elé kerülnek ilyen ügyek, még sokszor az államokat sem lehet felelősségre vonni, mert nem állami szereplők követik el a jogsértéseket. A nemzetközi arénában az ilyen más jogteretre felhatalmazást adó jogok kapcsán sokszor figyelünk meg visszaéléseket. Például 2008-ban Szíria és Sri Lanka eh, kormányai eh, nagyon cinikus eh, módon jelentették ki azt, hogy a nemzetközi közösség nem avatkozhat be a saját lakosságok ellen elkövetett atrocitások miatt. Egy másik lehetőség, ami veszélyt jelent a rendszerre, az, hogyha nem egyének, hanem különböző entitások számára akarunk biztosítani ilyen jogokat. Az iszlám korporáció például a vallás tekintette jogbirtokosnak, és így a szentségtől és a blaszfémia vágyát könnyen rá lehetett volna húzni bárkire. A, azután az LGBT személyek jogait, a diszkrimináció tilalmat, vagy a e, nőknek a reproduktív egészséghez fűződő jogát is érték ilyen fenyegetések. Az államok eh, tehát valamikor megpróbálnak eh, jogok új generációit létrehozni, és eh, megpróbálják igazolni azt, amikor az államok sértik meg a jogokat, és a meglévő már garantált jogok helyett próbálnak bevezetni új kategóriákat, amelyek a már elfogadott jogokat gyengítenék. A marginalizált csoportoknak szánt instrumentumok kibővítése üdvözlendő a nemzetközi jogok rendszerében. Gyorsan felismerés nyert, hogy a nők, gyermekek, más marginalizált csoportok számára saját külön mechanizmusra van szükség. Háromféleképpen lehet a változás sok eszközöket tekinteni, amelyek alásatják a rendszert. Először is akkor, ha ezeket az eszközöket csak ezekre a csoportra alkalmazandónak tartják. Például a parasztok jogaival kapcsolatban a soft law területén Például a vetőmaghoz fűződő jog, amely vonatkozik erre a, erre a külön csoportra, nem vonatkozható minden embernek született emberi lényre. Az emberi Eh, jogok területén, eh, például eh, a migráns munkások számára hozott speciális jogvédő mechanizmusokat sem lehetne kiterjeszteni mindenkire hogyha túl gyorsan akarunk ilyen jogokat bevezetni, ahogyan láttuk például a kínzás elleni ENSZ szabályozás kapcsán, voltak akik országok, amelyek azt hangoztatták, hogy csak a nőjogi egyezménnyel együtt lehet ezt használni. Tudjuk, hogy likely that international mechanisms will insist that human rights violations of those marginalized groups can ezekkel a marginalizált csoport, csoportokkal, tehát eh, végsősorban ilyenkor csak a saját kis silóikba bezárva lehet foglalkozni. A jogi rendszerek, amelyek az emberi jogok egyetemes nyilatkozából vezethetők le, lehetővé tették azt, hogy ezeknek a kötelezettségeknek a természetét szakértők figyeljék, és az államok is megértsék. És bizonyítékunk van arra, bírósági e, döntések e, alapján, valamint általános ész észrevételek és ajánlások kapcsán, hogy ezek az emberi rendszerek milyen jól fejlődtek, egyre jobban megértjük ezeket a jogokat, az államok és a civil társadalom egyaránt hivatkozik az emberi jogi védelmi rendszerekre. Ugyanakkor az államok egy magcsoportja úgy viselkedik, eh, ha különösen azok az országok, amelyek súlyos emberi jogsértéseket eh, követnek el, hogy eh, megpróbálnak visszaélni a, az emberi jogokkal. Például Szíriában 2010-ben a kínzással vagy az egészséggel kapcsolatos jogsértéseket figyelhettünk meg, vagy Izraelben társadalmi munkavállalói jogokat sértettek meg. Arra hivatkozva, hogy a túl sok jogvédelmi mechanizmus okozza azt, hogy végső soron nem lehet a nagyon súlyos jogsértésekre koncentrálni. Természetesen a mechanizmusok kiterjesztése még a gazdag és jó, és emberi jogi szempontból jó államokra is terheket rak, hiszen különböző testületeket kell létrehozni, és az államok, a kormányok, még azok is, akik a kötelezettségeiknek meg akarnak felelni, szembesülnek ezekkel a, ezeknek a vállalásoknak a terheivel. Az ajánlásaimra térnék rá röviden. Az Európai Parlamentnek arra kellene koncentrálni, hogy hogyan lehet az alapvető emberi jogokat megvédeni. Polgári, politikai, gazdasági, társadalmi jogokra kell koncentrálni, bár tudjuk, hogy ezeket különböző módon érvényesítik. Vannak láthatatlan emberi jogok, de mm, ezek inkább a harmadik generációs jogokat bevezetni kívánok narratívájába illeszkednek. Nekünk inkább az alapvető emberi egyezményekre kell koncentrálnunk. Biztosítani kell, hogy diszkrimináció nélkül mindenki élvezhesse az emberi jogait. A marginalizált csoportok számára pedig lehet külön jogokat biztosítani. Én a szakpolitikai területem, de ne támogassuk azt, hogy minden egyes területre új emberi jogokat kreáljanak meg kell védeni az emberi jogokat, a nem állami szereplők által elkövetett jogsértésektől is de ne emeljük bele őket egy olyan rendszerbe, amin a számukra készült. Az ENSZ monitorozó testületi rendszerének a reformjára is szükség van, és ezzel lehet majd javítani és át. És most megadnám a szót Malcolm Langford professzornak, közjogi egyetemi tanára az Oszlói Egyetemen, és társigazgatója a jogi társadalmi Társadalmi Transformációs Intézetnek, ami jelentetett meg szociológiai jogi témában, emberi jogi témában, alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozik, valamint a igazságügyi szakértői kérdésekkel. Köszönöm, Köszönöm szépen meghívást az emberi jogokat ki akarjuk terjeszteni. Jogokról beszélünk, Szolidaritási jogokról, különböző jogbirtokosokról és a nemzetközi rendszerről. Most ez tényleg egy olyan nagy probléma? Szerintem nem. Vagy kétségeim vannak. Persze lehetnek aggályok a, ennek a kiterjesztésnek az elméleti alapjaival kapcsolatban, lehetnek kételyek, hogy hatékony -e ez a rendszer. De én amellett érvelnék, hogy különösen most 2018-ban nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor az emberi jogi rendszereket korlátozni akarják, mert ez a megközelítés. A John Locke-tól indultunk 1600-as évekből, Azután Martin Sen és más tudósok a szabadságnak kibővített koncepcióját tanulmányozták. Ehhez társult azután a méltóság. Az, hogyha történeti visszatekintést teszünk, az első emberi jog a katolikus tudósok ezer évvel ezelőtt a 30-ban Franklin Roosevelt amerikai elnök az egyetem egyetemes eh, nyilatkozatot megreformálta új, az első generációs jogok az eh, emberi jogok eh, egyetemes nyilatkozatával szértek meg, de még vissza, mert érhetünk a francia forradalomig is jogértelmezést adnak, például a társadalombiztosításhoz, a lakhatáshoz fűződő jogokról, ez tíz éve még elképzelhető, elképzelhetetlen volt, valláshoz fűződő jog, stb. Én csak azt az érvet hoznám fel, hogy itt a marginalizált csoport jutni, tehát az ilyen csoportoknak a jogait védeni kell, és ezekre a hangokra kell odafigyelnünk. Történelmileg látjuk, született egy jelentés az emberi jogok és robotok témakörében. Ezek nagyon fontos viták, nagyon fontos, hogy továbbra is maradjunk kronizmusnak a politikai logikája. Hogyha mondjuk déli országok támogatják a e, polgár és politikai jogokat, akkor lehet, hogy a gazdaság és társas nap mint nap az emberi jogok területén. Az elnök e, a megoszthatatlanság szót e, említette. Amikor gazdaság is inkább a ezeket a e, jogokat támogatják. Az expanzionisták elérték a céljukat? E, hát reméljük, hogy a gyakorlatban e, esetleges jogvesztésről, hogy megváltoztassák a politikát, a struktúrákat. És például, amikor a lakhatáshoz fűződő jog, most mi a helyzet a kollektív jogokkal? Először az ős lakosok jogaival foglalkozzuk. Ez borzasztó fontos volt az elmúlt 40 évben. A csoportok jogainak kollektív elismerése megvalakult, és ezért az ős honos lakosság például parlamentekben képviseletet kapott. Lett talán még a fejlesztés, ez a fejlődéshez fűződő jogok példáját hozhatnánk fel. A nyugati országkorlatot indított el. Az Amnesty International például lenyűgöző jelentéseket készített ennek előtt arra, hogy a gyakorlatban hogyan lehet alkalmazni bizonyos jogokat, még mielőtt ezeket elméleti okok miatt el akarnánk ítélni, vagy indokolják, igazolják a polgári és politikai jogok megsértését, súlyos megsértését. Ezt nem tagadom, de azért három dolog ehhez. A, hát az Európai Bíróság ott is talált volna jogsértéseket. Tehát itt is inkább politikai eh, indítatású volt az emberjogi bíróság és az emberjogi egyezmény a víz ellátása szolgáltatások privatizációját. Itt kialakult egyfajta lingua franca, ugye mindenki úgy használja ezek a politikai kampányokban, amikor Genfbe mennek, vagy New Yorkba az ENSZ elé visznek bizonyos ügyeket, de úgy, hogy ez visszaüt rájuk, és egy bumerang hatás érvényesül nemzetközi bíróságok erősek váltak a, egyre több a nemzetközi közösség, akik ezt akik ellenzik a kiterjesztés. Nos, az ember nem kapnak megfelelő jogvédelmet. Ez marginalizált hangok is egyre inkább tudják hallatni magukat. És végül hatékony-e a jelenlegi megközelítés. Nos, vannak, akik azt mondják, hogy a gazdasági a negatív hatást gyakorol. Itt ne csak a, a gazdasági növekedés, hanem növekedés nézzük csak, hanem az egész jóléti államot, amely nagyon magas gazdasági növekedés mellett is biztosít magas szintű szociális jogokat. Ugyan hallottuk a hat. Én azt mondanám, hogy csak részben. Ugyanis fontos elismernünk azt, hogy ezek a különböző emberjogi jogok betartását ellenőrző szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak az emberi jogrendszer, jogok rendszerének a fejlődésében. A konszolid hatékonyabb rendszere ez a rendszer. A legerősebb ilyen rendszer a nemzetközi gazdasági jog, a beruházások joga. Nagy kihívás az, hogy az emberi jogok rendszerét, amelynek tényleg van olyan hatása, hogy az államok politikáját is megváltoztatja, hogy hogyan tudjuk, milyen adatok születnek meg, vizsgáljuk meg, hogy ezeknek tényleg, hogy milyen hatásai lehetnek, és legyünk nyitottak, különösen a marginalizált csoportok és a küzdelmeket folytató társadalmi mozgalmak felé nemzetközi védelmet nyújtó rendszerek. Össze kapcsolnunk a külpolitikát és az emberi jogok kérdését. Kollektív jogok, emberi jogok, legitimitást kap, kell, hogy kapjanak nagyon sok területen a világban. Ötödik pontom, hogy ki kell bővíteni az emberi jogok kérdését a nem állami szereplőkre is. Hogyha az emberi jogok a multinacionális együttműködés is fontos, Végül pedig konstruktív reformjára van szükség az ENSZ rendszernek. Arra van szükségünk, hogy hatékonyabb legyen a rendszer. Köszönöm szépen. Grazie, grazie per la... Köszönöm szépen, és köszönöm ezt a beszámolót is. Most az emberi jogi képviselőkkel folytatjuk, az ő meghallgatásukkal. Mákmid Kamarának adom meg a szót, aki a globális potyának a vezetője. Korábban szintén az Amnesty International-nél Nigériában volt megbízott. Az Amnesty International szempontja különösen fontos, hiszen folyamatosan bővült a mandátumuk is önni a szó. Az Amnesty Internationalnek hasonló belső vitái voltak, beszéltünk a mandátum kibővítéséről, a helyzet, nem az Amnesty International tagja. Rövid bevezető, bemutatkoznék, így talán jobban megértik, hogy én milyen pozíciót képviselek. Dolgozom az Amnesty International az egyik legnagyobb emberi jogi szervezet, ezért az emberi jogok tekintetében jelentős az egyéni és a szakmai beszélni, hogy az Európai Uniónak nem szabad elszasztani azt a lehetőséget, hogyha a platformok kibővítésével jobban tudják védeni az emberi jogokat. A javaslat azokról a témákról, amikről például Málkon már nagyon jól beszámolt, sok témában egyetértünk, egyetért a meglévő emberi jogi rendszerek gyengeségéhez képest. Mit is jelent az, hogy emberi jogi mozgalom? Ebben a tekintetben nem értünk egyet. Mi a regimek a új megoldások nagyon hasznosak, hiszen segítenek ezeknek az ember. Mit jelent az, hogy új jog, melyek a régi jogok? Ki határozza meg, hogy egy jog új vagy régi? Mindketten említették az Mindez a mi szervezetünk munkájának az alapját képezi. 2001-ben az Amnesty International arról döntött, hogy az se, illetve a jogok kibővítése között konfliktust látunk néha. Új jogi kategóriákra és új témákra való kibővítés az inkább azt jelenti, hogy a hiányosságokat megfelelő indok azért, hogy az emberi jogok fejlődését korlátoznánk, és nem terjesztenénk ki új platformokra, hiszen szükség van itt szakértelemre, a rendszer létezik, és ez sokszor nem egyezik az állami szándékokkal. Nigéria, Kenyát tudjuk említeni a lakosságnak. A következő témára szeretnék áttérni, inkább javaslatokra. Szerintem nem a témákra hogy az emberi jogot megsértő elkövetőketől számon lehessen kérni a fellépésüket. Tehát a technológiai előrelépés, és hogy ez a technológia hogyan tudja segíteni a vitákat, hogyan tud abban segíteni, hogy Malcolm is említette ezeket a kérdéseket. Továbbá az EU nem támogathat olyan kezd Európai Unió. A oszthatatlanság és a kölcsönös függőség kell, hogy két alapelv legyen. Bármilyen formok megfelelően működhessenek, és őket nem versenytársnak, hanem inkább együttműködő társaknak kell tekinteni. Köszönöm, önnek volt elnöke, társ alapítója az Emberjogi Nemzetközi Fórumnak Iránban. Továbbá egy emberi jogi I'm very... Az ilyen hasonló események fontos, hogy megismétlődjenek, legyen több ilyen esemény. Nagyon fontos az emberi jogok kérdésével fog. Először is a probléma az, hogy mi minősül emberi jognak, és mi nem. Az emberi jogi szervezetek munkája kell egészséges, friss ételt, jól, jó ízű ételt, magas tápértékű táplálék organikus, hogy az emberi jogi sértés, illetve a gyors éttermek is a lakatáshoz a jog, azt jelenti, hogy iskolákhoz és ne beszéljünk az adókról. Ez rossz címkével látja el az emberi jogokat, és nehéz minden jog megoszthatatlan és egyenlő. Felmerül a kérdés, hogy morális energiáinkat több e, média figyelmet kap, mint valaki, aki panaszkodik a foglalkoztatás hiánya miatt. Az emberi jogi tevékenységnek objektívnek kell lenni, hogy a szava legyen. Nagyon fontos az emberi jogi tevékenység szemben, hogy ez politikai szempontból semleges legyen. Egyre növekszik a tendencia az emberi jogi kampuszokat, pontokat, amiket Rosa Friedman elmondott, a kibővített emberi agentának egyik legjobb problémája az, hogy amikor a visszaélést alkalmazó kormányokat megpróbáljuk felelősségre vonni, akkor ők azzal védek magukat, hogy az emberi jogokat, az egészségügyi és ott ki is használják a hipokrácia úgy tűnik, hogy toxikus. Észak-Korea, amely még égeti el a, a koncentrációs táborok, a képet mutatnak ahol a szabadság és méltósághoz való jogot sértik, azzal támasztják alá, hogy szociális programokat valósítanak meg. A különbségtétel a szabad és a nem szabad társadalmak között tevékenység szempontjából is köszönöm. Garcia Perez asszony megkapja meg a szót, az EKS-nél az emberi jogi osztály vezetője, bemutatja a bizottság elképzelését a kérdésről. Tessék! Köszönöm szépen, köszönöm, hogy erre a vitára sor került. Először is el szeretném mondani azt, hogy miért gondolom, hogy ez egy nagyon fontos vita, nagyon jó az időzítés. Szeretnék szólni arról, hogy mit szeretnénk tenni az LKS-ben mindezen kapcsán, és utána néhány személyes gondolatomat is megosztanám önökkel az emberi jogokról. Azt gondolom, hogy ez a vita nagyon-nagyon releváns többok miatt, és az első az emberi jogokat veszély fenyegeti, ezt nem lehet eh, szem előtt téveszteni, ignorálni, nem tudomást venni róla. Nagyon nehéz időket él a világ, a civil számára csökken a tér, és az emberi jogok megosztatatlanságát és univerzális voltát ássa alá, az emberi jogi harcosokat meggyilkolják és elnémítják, és aggasztó az, hogy, hogy az emberi jogi intézmények szerepe is megkérdeződik. Ez az Európa Tanács szerepe is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a vitát most folytassuk. Egy további ok az, hogy ebben az évben az emberi jogok általános egyetemes nyilatkozatának 70. évfordulóját ünnepeljük. A bizottság elmondta azt, hogy ezt az évfordulót hogyan akarják felhasználni. Ennek egy része az emberjogok előtérbe helyezését jelenti, egy másik lehetőség arra, hogy az emberi jogokat általában promotáljuk, több rendezvényre sor kerül majd. A kötelezettségvállalás megújítására is jó alkalom mindez. És a harmadik pont, ez lehetőség az elgondolkozásra is. Éppen ezért a mai vita nagyon is időszerű, és itt a jövőbeni elgondolkodásról is szó van az emberi jogi párbeszéd viták kapcsán. Nagyon sok fontos dolog hangzott el az ideológiai csatáról, különösen a multilaterális fórumokon, és igen, ezeken a fórumokon való részvétel azt jelzi, hogy szervezett erőfeszítések történnek arra, hogy az emberi jogok egyetemes voltát alássák, és ez aggasztott látnunk kell ezeket az erőfeszítéseket, az erre irányuló negatív erőfeszítéseket, és vissza kell ütnünk, úgymond tanulnunk kell a jó tapasztalatokból, amikor képesek voltunk, vissza tudtunk csapni, úgy, mint vitákon, amikor a, a magas szintű képviselő költségvetéséről szó volt, New Yorkban az, a karácsony táján folynak ezek a viták, és megpróbálták 30%-kal csökkenteni a, a magas szintű biztos költségvetését. Az Európai Unió ezekre nagyon erőteljesen reagált, és az ENSZ egyik pillére, pillére meghatározó, és ezt sok más területen is tettük. Vannak olyan régok, akik megpróbálták alásni a költségvetést, a genderidentitás, szexuális identitás témájában. és igyekeztünk biztosítani, hogy ezeket ne lehessen elásni például Latin Amerikában, de um, újból is vannak olyan ügyek, amelyekben lehet beszélni, bizonyos országok olyan témák, amelyekről általában nem beszélünk a, az emberi jogi kérdések kapcsán. Nagyobb prioritásunk a vezető szerep és az egységesség erősítése az emberi jogi kérdésekben itt a múlt külpolitikájának integrált rét része maradhassanak és szeretnénk külön figyelmet szentelni az jogi aktivisták, aktivisták kapcsán, tehát az összes delegációnk nagyon aktív az ő jogaiknak megvédésében. Kiadtunk egy nyilatkozat, nem minden felépésünknek követi nyilatkozat, de az emberi jogi harcosok megvédésében ez így van. És az USA-nak az egyik legszofisztikáltabb 43 szervezettel ország folytatunk párbeszédet, van, amelyekkel konzultációt folytatunk, hiszen hasonló hangon teremteni például azzal, és ez visszavezet egy korábbi ponthoz, gondolathoz, gazdasági, szociális kérdések a párbeszédeken talán csak olyan kérdésekről volt szó, amelyeket mi tartottunk fontosnak. Most egy konszisztensebb erőfeszítést teszünk arra, hogy olyan a gazdasági, szociális jogok terén is, megpróbálunk ebben az évben jobban jelen lenni ezekben a témákban, plusz erőfeszítéseket tenni. A fejlesztési segítségnyújtás számos potenciállal bír. hogyha ezeket teljes mértékben megvalósítják. Nagyon sok hiányosság van még a megvalósításban, és fontos, hogy itt tovább tudjunk lépni. Néhány arról, hogy biztosítjuk azt, hogy a létező mechanizmusokat teljes mértékben maximálisan kihasználjuk, felhasználjuk, van tette fel a UPR-t, de azt hiszem, hogy ebben jó lehetőségek vannak olyan országokkal kapcsolatban, akik inkább defenzívában vannak, őket használásra ez minden bizonyal lehetséges. Ugye az egész vitában szó volt arról, hogy a 2020-as agendát hogyan tudjuk teljes előrelépésre, hát hogyha megvalósulnak, ami nem szükségszerű, vagy nem feltétlenül valósul meg. Nyilván lesznek. Grazie. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Elvezetes volt, hogy itt a mindennapi munkánk mellett az emberi jogok területén most egy ilyen nagy átfogó képbe tudtuk elhelyezni a mozaikság a nemzetközi gazdasági jog területén keresendő. És hogyha én csak a jól értettem önt, azt mondta, hogy néhány ország gembető jogszabályokat akarjunk ott elfogadtatni a vállalkozások számára is. Hogyha megnézzük a társadalmi fejlődéshez is, 2004-ben az Amnesty először indított egy kampányt a nők elleni erőszak tém. Kereskedelmi szakbizottságbeli kollégákkal is kéne erről beszélnünk. Köszönöm szépen. Még mielőtt az előadóinknak megadom a szót, fejenként négy perc áll rendelkezésükre. Két-három nagyon rövid dolgot hadd említsek még meg. Tudunk egyáltalán objektíven is különbséget lehet tenni a kettő között. Azután elhangzott egy kérdés, több kérdés is elhangzott. Mondhatnánk azt, hogy 1989 az egyenlőtlenség a jólét érzése szociális értelemben csökken. És talán ez nem is tudatosul az emberekben, és akkor elkezdenek keresni valakit, az erős embert, aki majd mind jobboldali populista mozgalom, illetve az előretörés, ez, ez ilyen gondolkodó gondolatoknak a professzor elég eh, provokatívan fogalmazott. Eh, igazából mondhatnánk azt is, hogy hát az, eh, az alapvető emberi jogokról is véd vagyok. Mindenki hangsúlyozza azt, hogy az emberi jogokat megfelelően tiszteletben tartják, de mi az iskoláinkban nem tanítjuk az emberi jogok tiszteletben tartását, ennek perspektíváját. Én meg szeretném tudni azt, hogy önök szerint a tagországoknak hogyan kellene tiszteletben tartaniuk ezeket az alapvető jogokat, amelyek nincsenek is benne az iskolai kurzusban, kurikulumban. Van a kulturális jog, és mi az iskolai tanrendben, állami képzésekben, de és, és ö, helyi ö, ennek benne kellene lennie. Ami az egészségügyet illeti a kórházakat, mondhatjuk azt, hogy igen, nálunk ez jól működik, minden bizonyal. De hogyan tud ez általános szinten működni? Meg lehet-e majd valósítani azt, ami a, az alapvető jogok emberi kartájában szerepel? Az ENSZ tesz -e valamit a figyelemfelkeltés érdekében? Mit tudunk tenni még annak érdekében, hogy az emberi jogokat minden szinten, decentralizált módon tiszteletben tartsák? Köszönöm. Thank you. I'm, I can't answer all of the... Köszönöm szépen. Nem tudok minden kérdésre kitenni, mert nincs elég időnk, de az üzleti világ, az emberi jogok és a jogilag kötelező eszköz. Ez sok alap esetén problémás. A nem állami szereplőkről van szó. A rendszer nem olyan a rendszer felépítés vállalás, hát az üzleti élet az másképp működik, a részvények a fontosak, a profit fontos, hogy hogyan tudjuk ezt elfogadtatni. Itt állami kötelezettségekről van szó, nem látom például egy olyan ország, amely el akarja kerülni ezt a kötelezettséget, akkor mondhatjuk azt, hogy el toljuk a terhet egyik oldalra a másikra. Hát vannak olyan országok, amelyekkel azért lehet egyeztetni. Én úgy gondolom, hogy más fórumokon kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, nem pedig az emberi jogi mechanizmus keretei között. Migráns dolgozók, és így gyakorlatilag az afrikai helyzetre koncentrálunk, és sok állam, nem csak az Európai Unióban, de sok állam nem ratifikálta ezt a megállapodást. Új megállapodások a marginalizált csoportokról, a jog, egészséghez való jog, az egyetemes nyilatkozatban szereplő jogokról van szó. Szóval az Amnesty International-ból érkező nációs jogok, tényleg valós új jogok ról beszélnék én, olyanokról, amelyek korábban nem léteznek, és még egy megjegyzésem lenne, a felszmusok nem megfelelőek. A fenntartható fejlesztési együttműködéseket kéne átalakítani, hiszen a lakosságukat. Köszönöm szépen! Itt néhány dolgot még eh, nem eh, tudjuk eh, tiszteletben felfelé, közben nem tudjuk, hogy miről van szó, ezért meg is kell tanítani ezt, hogy az emberek követeljék ki a jogaik tiszteletben tartását. A jó élet. Jó, hát erről viták zajlanak, például az feltétlen nélküli alapjövedelemről azután a technológia fejlődése. Sokan azért veszik el a munkájukat, nem azért, mert emberek miatt, hanem az automatizáció, a robotok miatt. Mit mondjunk ezeknek az embereknek, hogyha munkanélküliek lesznek, és nincs szociális védelem? ez kellenek ezek a viták, el kell ismerni, meg kell értenünk alkozókat. Kulturális jogok kérdése. Ugye én miután Amerikában afrikában élek, ott eh, látom, hogy az Amnesty eh, foglalkozik kulturális jogokkal is, hát olyan jogokkal. Igen, kétségünk sem lehet. A populizmus előretörése befolyásolja az emberi jogokat. Mi ezt inkább a démonizálás politikájának szoktuk nevezni, nem populizmusnak. Ugye az Amnesty is dolgozó tudják, tudják képzelni, hogy vagy különböző marginalizált csoportokat. Az elszámoltathatóság, az, hogy hogyan, azután az, hogy hogyan értelmezünk meglétező jogszabályokat és rendszereket. A következő pont, hogyha nagyon holisztikus megközelítést alkalmazunk az emberi jogok kapcsán, akkor nekik is elmondta, hogy nem vagytok egyedül, az EU mindig is támogatni fog titeket. Még nagyon röviden, igen, az oktatás nagyon fokozott nekik, és elmondta, hogy nem vagytok egyedül, az EU mindig is támogatni fog titeket. Még nagyon röviden, igen, az oktatás nagyon joga van olyan oktatásra, amelyben az emberi jogok érvényesülése is fontos hangsúlyt kap. Bon. Úgy gondolom, lefektessük a alapköveit a további elméleti és gyakorlati munkának, és egy új megközelítést tudjunk kialakítani a jövőre. Köszönet az összes...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 elnök úr, szeretném tehát bemutatni ezt a jelentést. Én az egyik társszerző vagyok, a jelentést Rácz Andrással együtt írtuk, Euróatlanti Integráció és Demokrácia központ dolgozik, és Szervi Grudesnok pedig egy ukrán kutató. Hosszú ez a jelentés, nagyon sok részletinformációt is tartalmaz, de Természetesen 15 perc alatt nem tudok mindenről részletesen beszámolni. Ezért inkább áttekintést szeretnék adni önöknek a tanulmányról és a legfontosabb megállapításairól, valamint az ajánlásainkat is bemutatnám. Három fő részből áll a jelentés, és ezt követik a következtetések. Emberi jogi helyzet Ukrajnában, a Majdán eseménytől kezdve, ez, ez egészen 2017 nyárig vizsgáltuk meg az időszakot, aztán az Európai Unió általános megközelítése ebben az időszakban, parlamenti tevékenység, illetve az ezen belüli intézmények, szervezetek fellépése, aztán következtetések, ajánlások. Az következtetéseket is próbálom majd bemutatni a prezentációmban. Az emberi jogok helyzete Ukrajnában. Eltekintetben nehéz pontos képet adni, hiszen megosztottság van az orosz kormány által ellenőrző területek és a kormány ellenőrzése alá nem eső területek között, és emiatt több részre kellett, hogy osszuk a tanulmánynak ezt a részét. A kormány által ellenőrző területekkel kezdek. Természetesen jelentős reform következett be itt ebben az időszakban a közigazgatásra kapcsolatban jogállamiság, korrupció elleni harc, politikai jogok, témájában. A reformok most is folyamatban vannak. Ugyanakkor jelentős fejlemények történtek a másik irányban is. Ukrajna még mindig csak részben szabad országnak tekintendő. Abban az időszakban, amit mi elemeztünk, a politikai szabadságjogok is érintettek voltak, főleg az újságírók esetén, a médiaszabadság területén, az üldöztetés, visszaélések még mindig bekövetkeznek, nagyon sok újságírót üldöznek, hiszen őket úgy tekintik, hogy, a, hogy olyan pozíciót képviselnek, amely nem felel meg a kormány elképzeléseinek, és ennek következményei vannak. újságírókat meggyilkoltak, hiába volt nemzetközi kivizsgálás, ez nem vezetett eredményre. Természetesen az indoklás mindig a keleti ország részben a folyamatos fegyveres konfliktus, bár itt ez nem lehet legitim jog, a jogok korlátozása. Egy utóbbi időből való példa a könyvek betiltása, minden olyan könyvet betiltanak, ami a kedvezőtlenebb történelmi időszakokat mutatja be. Egy brit szerzőkönyvet is betiltották. A második világháborúban az ukrán lakosság zsidó ellenességét mutatta be ezt a könyv, és ezt betiltották. Aztán az LGBT jogok sérülnek, a női jogok sérülnek, bár ez most nem annyira látványos. Már vannak olyan témák, amelyek láthatóbbak, például a kisebbségi jogok korlátozása. A Maident követően azonnal volt egy bizonyos szándék a kisebbségi jogok visszaszorítására, de az Európai Unió fellépését követően ezt visszafogták, viszont ezt követően volt egy speciálisabb, született egy speciálisabb ö, törvény, és ez is érintette a kisebbségi jogokat. Például a középiskolai oktatásban az ukrán nyelven kívül az oroszt és néhány Európai Uniós jogot is megengedtek. Ugye orosz a második legfontosabb nyelv az országban. Az Európai Unió felismerte, hogy itt problémák vannak, ez a törvény nem felelt meg az nemzetközi standardoknak. A Velencei Bizottságnak is átadták vizsgálatra, de csak az elfogadás követően. A Velencei Bizottság nemrég adta ki a véleményét, kritizálja a törvényt és jelentős változtatásokat követel egy másik terület, ami aggályos, a civil szervezetek helyzete. Bizonyára tudják, hogy mennyire fontos szerepet játszottak a civil szervezetek a Majdan események eh, alatt és azt követően. Sajnálatos azt látni, hogy zaklatják a civil szervezeteket, gyakorlatilag az állam részéről olyan jogi előírásokat követelnek, például a tulajdonok bejelentése. Poroshenko elnök új szabályokat írt elő 2017 nyarán a tulajdonosok elszámoltathatóságára, átláthatóságra vonatkozóan, és ez a civil szervezetekre érvényes. De hát sajnálatos ugyanakkor. Egy másik terület, amire a parlament odafigyelt, az ukrán kormánynak olyan rendszere van, hogy az IDP-k nem tudják megkapni a támogatásokat, szociális jutatásokat, hiszen a lakhelyüket elhagyni kényszerülő személyek így tehát bizonytalan jövedelmi helyzetbe kerültek. A titkosszolgálat is egy másik probléma, késedelmet szenved a reform. Más lépések is negatív irányba történtek meg, például az ombudsman kiválasztása, ez egy tavalyi változás volt. Ezek voltak a fontos témák, amelyeket felmértünk az ukrán kormány által ellenőrzött területen. Hogyha tovább lépünk Kelet-Ukrajnába, akkor először is el kell mondani, hogy a terület az katonai diktatúra alatt van gyakorlatilag, nincs egyértelmű rendszer, igazságszolgáltatási rendszer, függőségben élnek az emberek, a, hogyha ukrán barát állásfoglalást képvisel valaki, vagy pedig az ukrán valási vezetők, bloggerek nagyon könnyen börtönbe kerülhetnek, és akár 14 évre is elítélik őket csak azért, mert a hivatalos pozíciónak nem felel meg az ő véleményük. Humanitárius válságot él át ez az ország terület, sérülnek az emberi jogok ezzel kapcsolatosan is. A krimi félsziget helyzete megint csak más, bár ott is vannak párhuzamos jelenségek. A krimi félsziget Oroszország ellenőrzése alatt van, az orosz állam része, de a helyi hatóságok ezzel együtt súlyosan sértik az emberi jogokat, hasonlóan Oroszországhoz is. Eltűnnek emberek, kínoznak embereket, politikai alapon elítélnek embereket, többféle ürügyel elítélnek, börtönbüntetése ítélnek embereket, gyakorlatilag az orosz nemzetközi kötelezettségekre hivatkoznak, az ukránok kisebbségben vannak a krimi félszigeten. A, hogyha valaki nem vállalja az orosz állampolgárságot, akkor például az egészségügyi szolgáltatáshoz, oktatáshoz nehezebb, vagy egyáltalán nincs hozzáférés. A kisebbségi nyelveken az oktatás, a Krím felsziget annektálását követően 400 ezeren tanultak ukrán nyelven, és négy év elteltével ma már csak 100 ezeren. A legrosszabban érintett krimi lakosság a krimi tatárok, terrorista szervezetnek nevezik a krimi tatár szervezeteket, és az orosz hatóságok betították ezeket. A nem kormány szervezetek, nemzetközi szervezetek nem tudják a helyszínen felmérni a helyzetet, a szabad véleménynyilvánítás lehetőségeit, az emberi jogokat, a média szabadságot. Sok a probléma a kormány által ellenőrző területen, Krími félszigeten és, és, és Kelet-Ukrajnában is. Az Európai Unió általános megközelítés ebben az időszakban hogyan alakult? Egy fontos aspektus az emberi jogok védelme. Egy korábbi pozíció továbbviteléről van szó. Itt néha ez háttérbe szorul politikai események miatt, például területi integrációs kérdések miatt, és sokszor biztonsági aggályok is fölmerülnek, és ez elveszi a figyelmet az emberi jogi kérdésekről de amikor ezek a súlyos, súlyos kérdések megoldódnak, akkor újra odafigyel az Európai Unió és az emberi jogi helyzetekre. Mit is tesz az Európai Unió? Van egy bizonyos retorika, az összes EU együttműködési területen feltételekhez szabják az együttműködést, ez lehet gazdasági együttműködés, vagy biztonsági kérdés, pénzügyi támogatás mindez nem koherens vagy konzisztens, de legalább létezik. Egy fontos eredmény az EU általános megközelítéssel tekintetében az, hogy a társadalmi egyezményben mindkét fél elkötelezettséget vállalt az emberi jogok területén. Ez az alapja a felek együttműködésének és amennyiben súlyosan sérülnek ezek az intézkedések, az oka lehet a partnerségi megállapodás visszavonásának. A legfontosabb ösztönző a szabadkereskedelmi együttműködés, bár nem valószínű, hogy az EU használná ezt a lehetőséget a EU általában egyéb nemzetközi egyezményekre utal, a tekintetben, hogy Ukrajnának milyen feltételeket kell teljesítenie. A társulási egyezménnyel kapcsolatban az egyik megállapítás, hogy az intézményi rendszer, a parlamenti társulási tanács, parlamenti bizottság, civil társadalmi platform, albizottságok szerepét hangsúlyoz. A megállapodást egy társadalási agenda kísérte ebben az időszakban. Az agenda soft law eszköz volt, ezt rugalmasan kellene alkalmazni, olyan intézkedéseket tartalmaz, működik ez, viszont nincsenek határidők, nem pontosak a megfogalmazások. Az EU általános megközelítését jellemezte egy olyan eszköz, amelyet lehet. A leghatékonyabb platform az emberjogi párbeszéd. Konkrétabb, a kritikák megfogalmazásával iránymutatásokat ad a további cselekvéshez, ami lehet, hogy nem így működik mondjuk eh, államfői szinten, vagy bizottsági együttműködési tanácsadói szervezetének. A közigazgatás, eh, jogállamiság, korrupció elleni harc területén. Ezek persze nem közvetlenül emberi jogi kérdések, de kapcsolódnak az emberi jogokhoz. Ezek olyan környezetet tudnak kialakítani, hatása van az emberi jogok helyzetére. Az igazság, szabadság és biztonság területén Ukrajna elérte a tavaly nyáron a vízumentes utazási lehetőséget, itt a feltételeket kell teljesíteni, és ide tartoztak az emberi ehhez kapcsolódó feltételekhez. A Mejdént követően a parlament egy olyan elképzeléssel állt elő, hogy Ukrajna azonnal vízumentes utazási lehetőséget kell, hogy kapjon, annak ellenére, hogy még csak az első feltételcsoport teljesítette. Ez alása azt, hogy az Európai Unió hangon szóljon, amit már nem fontos ösztönző lehet, és például a, konkrétan a vízumentesség esetén. A civil szervezetek részéről is az a visszajelzés, hogy vagy az volt az elképzelés, hogyha a vízumentes utazási lehetőséget Ukrajna megkapja, akkor már az EU majd szemet húnya az emberi jogi helyzeteken. Mondtam, a társulási egyezmény keretében felállított különböző csoportosulások továbbra is nyomon követik a helyzetet. A pénzügyi technikai támogatás területén is látunk javulást, nem csak a tekintetben, hogy magasabbak az összegek, általában a politikai élményét sokszor kritizálták, az EDCHR sokat tett ezen a területen. A, ezen keresztül ugye közvetlenül lehet támogatni a civil társadalmat. Egy másik eszk, a ezen keresztül ugye közvetlenül lehet támogatni a civil társadalmat. Egy másik eszköz amit a civil társadalmak, a civil szervezetek támogatására lehet használni. Ez az európai demokráciát támogató, ahol erősen korlátozott a civil szervezetek tevékenységi lehetősége. Ugyanakkor lehet javítani itt a feltételek EU komolyan vett korábbi kritikákat, ugyanakkor a feltételek kialakítása, betartatása minden eszköznél még javítható, a soft eszközök hatékonyabb használata még előttünk áll. A hetedik jogalkotási időszakban történtek a nemzetközi közösségi, beleértve a parlamentet is, természetesen váratlanul érte, érték az események. A parlament azonnal reagált, kialakította a saját véleményét, az Európai Parlament állásfoglalásokat fogadott el, közleményeket adott ki az és az események során, amikor Ukrán területi integritása volt érintett, akkor is nagyon látható volt az Európai Parlament fellépése. Később pedig kicsit csöndben volt az állás intézmények részéről. Ezt követően megkezdődött a nyolcadik jogalkotási időszak is. Milyen témák voltak azok, amelyeket a parlament különösen tárgyalt? Mik voltak azok a témák, amelyeket legfontosabbnak tartott a parlament? Nem fognak csodálkozni, ha krimi tatárok és más krimi kisebbségek emberjogi állásfoglalások is születek, és a legtöbb a krimi tatárok témájával foglalkozott, valamint a rájuk vonatkozó tiltásokkal. Második téma, vagy parlament, a parlament radarjába kerültek ezek a személyek. A parlamenti pozíció nem mondhatjuk azt, hogy közvetlenül a helyzet változásához vezetett, de azért a nemzetközi szinten ennek a, ezeknek a témának a felvetése legalább, ha bármi történik velük a börtönben. Az kelet-ukrán lakosság helyzet a következő téma, illetve hogy ők hogy férnek hozzá az ukrán társadalombiztosítási rendszerhez. Nem fognak csodálkozni, hogy a korlátozások tulajdonok, illetve a kormány által ellenőrzött területek tekintetében megnéztük, hogy a parlament számára mik voltak a legfontosabb témák. Az általános reform beleértve az jogállamiságot, a korrupció elleni harcot is, ez rend imázsát. Az ogyeszai eseményeket követően nagyon sok orosz barát aktivista halt meg a tűzharcban 2014 májusában. Volt egy állásfoglalás az eseményt követően a parlament részéről, de ebben nem említették az eseményt, és 2000 után vált a parlament más témákra is oda kezdett figyelni, a kisebbségek, az lgbt személyek, a nők helyzetére, gyermekek jogaira. Ez pedig egy paradoxon. A tanulmányunkban megjegyezzük, hogy Ukrajna jogokra, eh, ennek helyzetére nagyon oda kell figyelni Ukrajnában. Szerettük volna azokat a tevékenységeket bemutatni, amelyek ságot, parlamenti társulási bizottságokat, parlamenti társulási bizottságokat, ezek ebben az időszakban kulcsfontosságúak. És a második gráf a tevékenységek sűrűségét mutatja ezen intézmények részéről, amely a kulcsfontosságú tevékenységekről szól a tanulmányban és egyértelmű korreláció látható a bizonyos események és a parlament reakciója között, nem az egész parlament részéről, de legalább egy szakbizottság, albizottság vagy a parlament elnökének részéről. Tehát ez mutatja a parlament. Nem térek ki a különböző intézmények tevékenységére, ezt meg lehet nézni a jelentésben. Az általános ajánlásokkal zárna mondandómat Az általános ajánlások, illetve léteznek teljes uh, Uh, Ukrajna területén nézve és a kormány kontrolljáról kikerült területekre nézve, illetve konzisztensnek maradni. Az emberjog, ember, emberi jogok reformja Ukrajnában, konfliktus és a Krim félsziget helyzete fontos, hogy ne uh, téríts a figyelmet, uh, mert szintén foglalkozni kell és mi úgy érezzük, hogy a tanácsadói misszió eh, szintén támogathatja a fontos reformokat. Ami a kormány eh, kontrolláról kikerült eh, területeket illeti, itt Köszönöm, Rozáti elnök csatlakozik hozzánk. Ő az Ukrán, Ukrajnával tartott kapcsolatok delegációjának a vezetője. Tessék. And I apologize for being late. És örülnénk annak, hogyha javaslatot tennének eh, arra, hogy eh, mit tehet az EU, az Európai Parlament annak érdekében a tanulmányról a vitát. Köszönöm, elnök úr. Presidente, quindi... Köszönöm elnök úr prezentációhoz. Allora, numero. Numero. Spasibo. Eh, micro. Micro. Eh, Спасибо большое за приглашение. Köszönöm szépen a meghívást, elnök úr, kedves szakbizottsági tagok. Azzal a kéréssel jöttünk ide, azzal a kívánsággal, A törvények megsértése és a nemzetközi felelősségvállalások megsértése, amelyeket Oroszország is aláírt. Különösen, ami a határmegállapodást és a budapesti megállapodást illeti, amelyet az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is aláírt. a terület Oroszországhoz a csatolása egy olyan helyzet, amely a Krimfészegeten a reptér Eh, elfoglalását és eh, a katonaság megszerzett illetős megállapodásból. Rakovics üldözött embereket, de ebben az időben eh, annak tárták a Krímfélszigetet, azóta négy év telt el, és ma akkor látható az, hogy jelenlegi hatóságok nem foglalkoznak um, az emberek helyzetével, az emberi jogokkal. Számos embert tartóztattak le. Meg is gyilkoljanak. Nagyon sok uh, politikai motivált bírósági per indult, 15 uh, éves börtönbüntetés róttak ki, akár 21 évet is bizonyos esetben. Folyamatos nyomást gyakorol mi embereinket képviselték. Szeretnék rövid képet adni jelenlegi fejleményekről. Például február 26-án 2014-et írunk, tehát az annektálás előtti tervezőt 8 év börtönbüntetése és 22 további személyt is büntetése ítéltek és vannak olyanok, akik eh, még mindig várják a büntetésüket börtönben. Az orosz határok megsértése volt az egyik indok. Annak idején a kubáni térséget eh, nézték, akkor itt nem voltak eh, kötelezettségvállalásaink. Mostafa Jimili, a krimtatárok vezetője nem léphetett be a krimfélszigetre. szigetre Néhányan próbáltak segíteni neki, viszont sokan börtönbe kerültek, és nagyon sok szemét pénzügyi, pénzbírságra ítéltek. Más esetek kiterjednek. 5-6 ember esetében 10 év volt a börtönbüntetés, őket kiutasították a Krim félszigetről, és törvénysértésért ítélték el őket az Orosz Federációban. Az agresszor egyszerű polgárokat vádol azzal, hogy az ország törvényei sérti meg azon országét, amelyhez nem tartozik. Itt ártatlan személyekről van szó, akiket börtönbe vetettek. Három bűn tetés esetében 280 cikke értelmében ítélték el ezeket a személyeket. Engem is az említett cikkertemben ítéltek el, ezt az annektálás után tették hozzá a büntető törvékönyvhöz 2011. május után, mintha kifejezetten ránk hegyezték volna ki a büntetést. Krímfészegeten nem ismerték el az orosz törvényeket. Adtam egy interjút egy televíziós csatornán, és azt mondtam, hogy Európa sosem fogja elismerni Oroszország pozícióját, és az ENSZ álláspontját és az EO álláspontját támogatom, illetve a parlamenti közgyűlés véleményét októberben kiengedtek a börtönből. És Ukrajna fővárosában tartózkodtam. Mit tehetünk abban az esetben, hogyha az orosz kormány nem tesz eleget a nemzetközi megállapodásoknak. Oroszország ma Oroszország sem számos felépést tesz Ukrajna ellen, ezt le kell állítani. A gazdasági szankciókat fel kell oldani, új állásfoglalásokra, új jelentésekre van szükség. Fontos, hogy a kulturális eseményeket is bolykottáljuk a gazdasági szankciókra is kilátás, szankciókat kilátásba kell helyezni. Olyan erőteljeseknek teljeseknek kell ezeknek lennünk, hogy Oroszországot rábírjuk arra, hogy hagyja békén a Krímfél szigetet. A katonai megoldás nem kívánatos, és végezetül el szeretném mondani azt, hogy szeretném, ha emlékeznének arra, hogy Ma ez Ukrajnával fordult elő, de holnap az önök országával is előfordulhat mindez. Éppen ezért az agresszorokat meg kell büntetni. A, történ- a törvényeknek megfelelően. Köszönöm. Когда речь касается того, что происходит сегодня в Крыму. Ami napjainkban a Krímben történik, nos, borzasztóan nehéz a helyzet. Nagyon nehéz általánosságban fogalmazni, emberi jogok megsértéséről, szabadságok megsértéséről beszélni, a mobilitás korlátozásáról beszélni, mert pontosan meg kell érteni, hogy ami a krímben van, az, az terror. Itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy embereket letartóztatnak. Én három évig ültem egy orosz börtönben, a Krímen, a félszigeten. Én azért ültem börtönben, mert hasonlóan sokakhoz, akik még most is ott ülnek a börtönben, megpróbáltam békés módon, békés módszerekkel megvédeni a jogainkat, megvédeni a méltonságunkat, a civil létünket, álláspontunkat. Egy ukrán polgár a Krímben veszélyt jele, veszélyben van, életveszélynek van kitéve. A barátai, a rokonai is életveszélyes helyzetben vannak. Nagyon sok a letartóztatás, és széles körben elterjedt, hogy az orosz állam egyfajta terror, tehát szinte terror cselekményeket hajt végre ami mi történik akkor, hogyha valakit letartóztatnak amikor így fekete maszkos emberek, akiken nincs semmilyen jelzés, tehát tényleg úgy néznek ki, mint banditák, egyszerűen berontanak valakinek a házába, betörik az ablakot, és betörnek emberekhez. Ez általában hajnalban, hajnali 5-kor, 6-kor történik mint, mintha 1952-ben lennénk, járnánk, amikor erőszakosan deportálták a népünket, és deportálták a Krímről. Képzeljék csak el, hogy ezekben a házakban még alszanak kisgyerekek, ami az idősek is alszanak idős emberek alszanak, és akkor egyszer csak betörnek a házakba ezek a banditák, és betörik az ajtókat, az ablakokat, azután földre ledobják a férfiakat, fejéhez szorítják a gépfegyvert, és mindezt a kisgyerekek szeme előtt teszik. Ezt lehet emberi jogsértésnek nevezni. Ez az emberi élet veszélyeztetése, fenyegetik az emberi életet, családokat, gyerekeket. Még sok generáción keresztül küzdeni kell majd azért, hogy ezek, ezek a, ezeket a pszichés sérüléseket le tudják küzdeni az emberek. Minden a, fam, a családok nem tudják, hogy mi fog történni a gyerekekkel. Gyerekrablások szinte naponta történnek. Ma kaptam például egy levelet Irina Brigomától, és talán önök is hallottak arról, hogy amit ők ezekben a levelekben nem tudjuk, hogy nem tudják a szülők, hogy mi történik a gyerekeikkel, akiket elrabolnak előfordult erőszak, voltak itt szadista módon meggyilkoltak, voltak itt megerőszakoltak, ez a Oroszország terrorállam, aki ezeket elköveti. Ezeket a, ezek a jelenetek, hogy fegyveresek betörnek a házakban, és ezek a képek mindig jelen vannak a, a krímen, és tovább fokozzák a félelmet eh, tudatosan az emberekben. Eh, milyen, mi, milyen jogról beszélünk? Itt eh, nem, nem szabad szabadon gondolkozni sem, egyáltalán nincsenek jogok már évtizedek óta rendelkezünk egy olyan jogokkal, amelyeket a nemzetközi közösség dolgozott ki. Ez jogunk van az életre, a hazánkra, a szabadságunkra, hogy megvédjük az otthonainkat. Egyáltalán hogy lehet ilyen módon fellépni, hogyha van egy ilyen terrorállam, és hogyha nem szorítjuk vissza ezt az államot, tehát egyáltalán felmerül a kérdés, hogy lehet-e még velük tárgyalni. Történtek kísérletek tárgyalásokra, akár a G8-ak, vagy a G7-ek keretében még abban az időben, amikor még az alapelveket mindenki tiszteletben tartotta, amikor az emberek szabadok voltak és jogaik voltak, amikor joguk volt békében és szabadon élni az embereknek. De utána ezeket a szörnyűségeket hagytuk megtörténni, amelyek már korábban is emberek, embermilliók életét tették tönkre ilyen cselekmények. És most ez a szörnyeteg, ez még erősebbé és még kegyetlenebbé vált, és most már gyerekeket is tönkretesznek, sőt meg, megölnek a népünk és Ukrajnában élő más népek is reménykedve néznek, tekintenek ki a világba. Reménykednek abban, hogy valaki ezt a szörnyeteget megállíthatja. Ez a mm, ti kezetekben van, és ezzel életeket lehet majd menteni. Azoknak az életét, akik most rácsok mögött vannak. folyik a küzdelem, ezek az emberek küzdenek, de életfogytéglani börtönbüntetése ítélték őket. Szinte el sem hittem, amikor a barátaim azt mondták, hogy lehet, hogy soha többet nem látjuk egymást. Ezt egyszerűen nem akartam elhinni nem tudjuk, hogy miért ülünk, hogy ezt eh, le kell állítanunk, meg kell állítanunk ezt a eh, szörnyeteget, a népünket, a gyermekeinket, a gyermekeink jövőjét meg kell mentenünk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy önök segítettek eh, segítettek abban, hogy kiszabadulhattam. De higgyék el nekem, hogy otthonomban, az otthonomban nincs békesség, el szétválasztottak minket, ugyanúgy, mint abban a szörnyében 1942-ben, a gyermekeim, az unokáim még ott élnek a krímen. Érezhetem én magam eh, szabadnak, és tudok nyugodtan aludni, amikor tudom, hogy őket eh, minden percben veszély fenyegeti, hogy eh, az emberi méltóságukat megsértik, fenyegetik őket, mindenki az életért kell, hogy küzdjön. Hogy tudnék én apaként és nagyapaként itt nyugodtan élni? Nos, a börtönben talán kevesebben vannak már. Három hónap után én sem beszéltem már arról, ami, ami ott történt. De az Európai Bíróság előtt el kell majd mondanom, ami tényleg, ami, amik történtek. És részletesen emlékszem mindenre, mindenre, amit átéltem, amit e, el kellett viselnem, és még egyszer szeretném nyíltan kimondani, hogyha valaki, amikor valakit börtönbe zárnak, megaláznak, nyomásra helyezik, mert az a cél, hogy, hogy megtörjék, hogy elveszítse, kivetkezzen emberi méltóságából az ilyen börtönbe zárt ember. Ez, ezt nem lehet összevetni az emberi jogsértéseket azzal, amit, amin mi keresztül mentünk, amivel mi szembesültünk. Itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk nincs kielégítő egészségügyi ellátás, egyszerűen semmi nincs, mindenből hiány van. Képzeljék csak el, én nem értem tulajdonképpen reggelente, amikor valaki menne éppen ki az utcára, egyszer csak tál egy csapat rendőr, és nem és, jó reggelt köszönnek, és a mert ugye a börtönben az emberek még ez is hiányzik, hogy senki nem mondja azt, hogy jó reggelt, mert a jó reggelt hallva az ember tudja, hogy még él. Nem tudom, Önök azt mondják, hogy, hogy nincs, nincs ennivaló, nincs semmilyen a higiénia, borzalmas állapotban van az, a, a börtönökben és nagyon sokan már rosszabbul táplálkoznak, mint, mint, mint, a, mint az állatok, mint ahogy az állatokat etetik. És hogyha valaki iszlám hívő, kell eh, menni, hogy menjen olyan országba, ahol, ahol muzulmánok eh, élnek. Um, az a saját hithez fűződő hit, a valláshoz fűződő jog, hát ezt sem garantálják és mint ember, emberként sem vagy te senkinek fontos, senkit nem érdekel, hogy te ki vagy, hogy te ember vagy. Nekünk tulajdonképpen az adott csak erőt, hogy a küzdelmünkkel, a harcunkkal világosá tettük, hogy nem lehetünk közönösek, és hogy nektek is, az ellenfeleinknek is számolni kell a szankciókkal. Nem értem, egyszerűen nem is értem, hogy hogy tudnak például olajat vásárolni, innen, hiszen ez a legfontosabb bevételi forrás ennek a terrorista államnak, Oroszországnak az olajbevételek, amikor százezer számra halnak meg az emberek de ma mind, annyira érz, jól érzékelhetőek ezek a e, folyamatok. E, e, a számotokra az kell, hogy legyen a leginkább inspiráló, hogy emberek százezrei a krimen reménykednek abban, hogy ez a terror egy napon véget fog érni. Még nagyon sokáig beszélhetnék. de erre nincs idő. Van egy projekt, ami nagyon fontos Oroszország számára. A terrorista orosz állam szeretne demonstrálni az embereknek, hogy mennyire erős és büntetlen marad, bármit is tesz. Itt van például a futball világbajnokság, ez nagyon sokan részt vettek ezen, és azt követően már folyt a vér Ukrajnában. Gondolkozatok el egy kicsit ezen. Hamarosan választások lesznek megint, de hát ezek nem választások. Valamennyien tudjuk, hogy Oroszországban nincsenek választások. Lesz egy nap, amikor választanak, amikor legitimálják ezt a e, terrorista képződményt. Meg vagyok győződve arról, hogy e, nem, és lenne szabad, hogy bárki is kezet nyújtson ennek az embernek, az elnöknek. Ezen a napon azt kellene bizonyítani, hogy a krémet megszállták, hogy ugye ők azt akarják bizonyítani, hogy Oroszország része, de nem ez egy megszállt terület. Építenek egy hidat, hát ez az ördög hídja, ez, a, ez egy halálút, ahol tönk elpusztítanak történeti örökséget. A környezet is borzalmas állapotban van, és eh, talán még év századokkal szükség, hogy helyreállítsuk az okozott károkat. kérem önöket, eh, hogy eh, ahogy a mi életünket is megmentették, megmentettétek, ezt tegyétek továbbra is így, és mentsétek meg a többi politikai fogvatartott életét is, mentsétek meg a hazánkat és a népeinket.